So, good morning, dear colleagues. If, uh... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Hogyha mindenki egyetért, kezdjük el az ülésünket. Már amúgy is 9 óra 10 perc van. Ahogy Lange úr elnökünk bejelentés alapján már tudjuk, választókerületi kötelezettségeket teljesít, úgyhogy ma én fogom a levezető elnöki feladatokat ellátni. Köszönöm, hogy eljöttek az ülésünkre, és mivel nincs bejelenteni való, mindjárt hozzá is kezdhetünk a 21-es napi rendi pontunk tárgyalásához, vagyis az EK és Üzbegisztán közötti partnerség és együttműködési megállapodás rendelkezésének kiterjesztése a két oldalú textilkereskedelemre. Ennek a megvitatására 50 perc áll rendelkezésünkre. Ez egy eszmecsere az érdeket, érdekeltekkel. Maria Adena a jelentéstevő a szocialisták és demokraták részéről a textil jegyzőkönyv nem kapta meg a parlament jóváhagyását. Egy köztes jelentést kértek az Üzbegisztánnal való helyzetről, és aztán az Intan álláspontját megismételte a plenáris ülés is, tehát összegezni fogjuk az üzbék helyzet előrehaladását. Az előadó pedig az ILO-val az álló részvételével megszervezte az első eszmecserét. Úgyhogy meghívtuk a szakértőinket, Heinz Koller kap elsőként szót, aki az ILO Európa és Közép-Ázsiai szakértője. Az ILO az üzbég gyapot aratást 2013-tól követi nyomon, és idén is megfigyelőként részt vesz és a gyermekmunka, illetve a kényszermunka tilalmára vonatkozó állós rendelkezések betartását ellenőrzi. Úgyhogy megadom most neki a szót 10, maximum 15 percre. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim, tisztelt képviselők! A Nemzetközi Munkaügyi a, a Nemzetközi Munkaügyi e, Iroda Ügynökség részéről szeretném ismertetni a kényszer és gyermekmunkatilalmára vonatkozó rendelkezéseket, illetve az üzbék helyzetet ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képviseletében. 2011. szeptemberétől kezdve nyomon követjük az ottani helyzetet. Két szakértői együttműködési programunk van Üzbegisztánnal, az egyik a tisztességes munkát biztosító országok programja, a másik pedig a Világbankkal való együttműködésünk keretében a gyapott betakarításnak a nyomon követését tartalmazza. És jelentős intézkedéseket jelentett be, és foganatosított is egyébként a kormány, illetve a szociális partnerek. Ez nekünk különösen fontos. Ez a három oldalú együttműködés oda vezetett, hogy a nehéz problémákkal szembenéztünk, a gyermekmunkával, amely néhány évvel ezelőtt a belépési pontunk volt. Ennek alapján követjük nyomon a fejleményeket. Az üzbég kormány és a kereskedelmi és iparkamara megerősítette a nemzetközi munkaügyi szervezetekkel, illetve képviseletekkel az együttműködését. Belépett a Munkáltatók Nemzetközi Szövetségébe. És a Szakszervezetek Szövetsége társult tagja a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségnek. A szociális partnerek bevonása nem csak az üzbég ILO együttműködés eredménye, hanem magát az együttműködésünket is elmélyítette, elmondom, hogy hogyan. Például az ITUK részt vett az üzbég úgynevezett jogi klonik, klinika keretében, az üzbég jogi helyzet nyomon követésében, aminek kifejezetten az a feladata, hogy a kényszer és gyermekmunka tilalmát ellenőrzi ennek, a vissza, ennek az ezzel való visszaélések ellen lép fel. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és a Világbank Erről már tartott egy megbeszélést, négy hete, most ennek foglalom össze az eredményét. Egyrészt a tisztességes munkát biztosító országok programja, ami Közép-Ázsiában az első ilyen. Uh, idén évvégével meg fog újulni, és hogy jobban lássuk a mezőgazdasági tevékenységeket, a munkaerőpiaci helyzetet, éves uh, értékelést készítünk a gyapott betakarításról. Harmadsorban a gyapott születnek a gyermekmunka szempontú megfigyelése 2013-tól történik, és azt ellenőrizzük, hogy mennyire tisztességesek a munkakörülmények, illetve hogy a kényszer és kötelezően elrendelt munka mennyiben fordul elő. A tisztességes munka vizsgálata adja a tevékenységünk hátterét. Az ILO különösen a mezőgazdaságban ellenőrzi a kényszer és gyermekmunkát, és a vonatkozó egyezmény rendelkezéseit ellenőrzi három oldalú együttműködésben. A munkavállalók és munkáltatók együttműködése ennek fontos része. A tisztességes munkát biztosító országok programja most már rövid, illetve hosszabb távú eredményekkel is eh, rendelkezik. A gyermekmunkát sikerült visszaszorítani, illetve a gyakorlatot fejleszteni tudtuk. A munkát önkéntes alapon végzik a munkavállalók, és megfelelő munkaerőpiaci intézkedések közepette teszik ezt. A tudatosítás és a jogszabályok betartatása szintén nagyon fontos regionális, illetve helyszinten is. Hogyha megnézzük az üzbék gazdaság korszerűsítési folyamatát, ennek az eredményét, akkor azt látjuk, hogy ez fontos a mezőgazdaságban, de nem csak ott, hanem széles munkaerőpiaci politika, illetve munkaellenőrzés és a biztonsági munkaügyi rendelkezések ellenőrzése kíséri. Számos területet határoztunk meg, amelyet az ILO és a Világbank közösen nyomon követ. Az üzbek miniszterek tanácsa idén januárban elfogadott egy intézkedési tervet a mezőgazdasági munkakörülmények javításáról, és ezt az ILO megvitatta az elfogadása előtt, az ILO és a Világbank számos észrevételt is tett. Most pedig szeretnék rátérni a folyamatos nyomonkövetés eredményeire, a mezőgazdasági munkát, illetve gyapott betakarítást illetően tavaly megállapítottuk, hogy milyen típusú tevékenységek zajlanak ezen a területen, és a mennyiségi felmérés követte ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy 2014-ben és 2015-ben különböző eredményeket gyűjtöttünk, ezeknek az elemzése még folyik. Ez egy háztartások körében több mint tízezer háztartás megkérdezésével zajlott felmérés a tavaly, illetve az idei elején. És elsősorban a tudatosítás, felvilágosítás volt a szerepe ennek a tevékenységnek. Az előzetes értékelését végzi az ILO ennek a tevékenységnek, és Taskentben egy aratás előtti kerekasztal keretében az előzetes megállapításokat át is adtuk az üzbék félnek. A következő érdekes megállapításokra jutottunk. Körülbelül két hónapig tart a betakarítás, és három millió munkavállalót állítanak munkába szervezetten. Számos önkéntes munkavállaló eh, dolgozik ezen a területen. Vannak, akik nem szívesen vesznek ebben részt, de a társadalmi nyomás hatására mégiscsak beállnak gyapotot aratni, másokat pedig kényszerítenek erre. A munkavállalóknak a nagy többsége önkéntesen vesz részt ebben a munkában, mert plusz jövedelmet jelent ez számukra. Az utóbbi évben azoknak a száma, akik úgy érezték, hogy kötelező részt venniük ebben, mert társadalmi nyomás alatt állnak, ez a szám csökkent. Azok, akik nem önként aratnak gyapotot, sokszor arról számolnak be, hogy szívesen megfizetnek valakit, aki ezt a munkát elvégzi helyettük. És úgy lehet csökkenteni a kényszermunkát ezen a területen, hogyha világosá tesszük, hogy senki nem köteles gyapotot szedni, vagy szedő munkást megfizetni, hogyha egyébként ezt nem akarná önként. Minden megállapításunk arra vonatkozik, hogy aki nem hajlandó részt venni a gyapot szedésben. Ez a szám állandóan nő 2014 és 15 között becsléseink szerint a gyapotszedést megtakadóknak a száma 644 ezerről több mint 1 millió 100 ezerre emelkedett. És úgy tűnik, hogy a legtöbbjük, mint egy 80 százalékuk, akik nem engedelmeskednek a gyapotszedésre való felhívásnak, őket nem fenyegeti semmiféle negatív következmény a, úgy szokták megoldani ezt a kérdéskört, hogy vagy elmegy az élet, hogy apotot szedni, vagy megfizet egy szedő munkást. Nemzeti felvilágosító kampány indul az oktatási intézményekre, illetve az egészségügyi ellátó szervezetek körére irányozva, és ez a felmérés arra hívja fel a figyelmet, hogy 2014 és 15 között milyen változások következtek be. Megállapítja a felmérés, hogy jobban nő a megtakadóknak a száma, mint a hajlandóknak a száma, ami nyilvánvaló, és az alapvető munkajogi normák tehát be vannak tartva értékelésünk végeredménye, hogy 1,7 millió munkavállaló azt mondja, hogy a jövedelem miatt a jövőben is hajlandó lesz gyapotot szedni. 1,3 millió azt állítja, hogy jobb munkakörülmények között jobb fizetésért ő is szedné a gyapotot. És a, az önként szedők a hajlandósága az fontosabb tényező, mint a megtagadóknak a húzódozása akár 30%-os is lehet a különbség, ami azt jelenti, hogy az imént vázolt munkakörülményekkel úgy tűnik, hogy megoldható a gyapott szüret. Üzbegisztán az ILO-tól további ajánlásokat kért a felmérés alapján, és nagyjából a következő ajánlásokat terjesztettük elő. A toborzó hatóságokat fel kell arról világosítani, hogy mik a vonatkozó szabályok, illetve mik a gyapot szedésre irányadó elvek és szabályok, és ezeket kell betartani. A célzott kampány szükséges ennek érdekében, és tisztességes fizetésemelést kell biztosítani a munkához. Az ILO másik ajánlása, hogy az önkéntes toborzás terjedjen ki a gyapot mellett a többi mezőgazdasági tevékenységre is. És most egyeztetjük, hogy különböző területeken el kellene indítani egy kísérleti programot, ahol ez megvalósul. És végül a monitorozás eredményéről szeretnék szólni. Három éve történt az első alkalommal, kifejezetten a gyermekmunkára odafigyelve. A 2015-ös gyapotszedésre vonatkozó ILO jelentés hangsúlyozza, hogy úgy tűnik a gyermekmunka már nem probléma, mert társadalmilag elfogadhatatlanná vált. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen gyermekmunka, hogy nem fordul ilyen elő, e, tehát ne dőljünk hátra megnyugodva, e, hogy minden rendben van. Ami a gyermekek munkavégzését illeti, időnként a normákat megkerülik, illetve szabadon értelmezik, ez ellen fel kell lépnünk. Az üzbék kormány az utóbbi években komoly vállalásokat tett a gyermekmunka megszüntetésére, illetve a kényszermunka kivezetésére. Hogyha a munkakörülményeket az idei szedés alapján összegyűjtöttük és elemeztük, akkor arra összpontosítunk majd, hogy az elvek rendszer szinten hogyan valósultak meg. Az üzbék partnerekkel egyeztetve a monitorozás és értékelési munka a gyapotszedés előtt és után, és közösen történik majd. Július végén kezdődött ez a tevékenység, és pár napon belül lezárul, és különböző látogatásokat teszünk a hatóságoknál, illetve az egészségügyi intézményeknél. A tisztességes munkavégzés normáit és szabályait ellenőrizzük, ezeknek a betartását szeretnénk értékelni. Üzbegisztán és a nemzetközi közösség azt gondoljuk, hogy igényt tart józan helyzet értékelésünkre, amelynek fényében tovább lehet korszerűsíteni a gazdaságot, illetve a munkavégzést. A mezőgazdasági munka, sőt minden munkavégzés Üzbegisztánban tisztességes körülmények között kell, hogy történjék a jövőben. Ez a célunk. Azzal szeretném zárni, hogy az ILO szerint jelentős pozitív változások következtek be Üzbegisztánban a munkaerőpiacon az utóbbi három évben. Viszont továbbra is folyamatban lévő tevékenységről beszélhetünk. Folytatni kell a munkát, hogy a célokat elérjük, különösen a gyermekmunka megszüntetésére tekintettel és hogy a kormány, illetve az üzbék szociális partnerek eh, vállalásainak a teljesülését biztosítsuk. Köszönöm szépen, én és kollégáim rendelkezésükre állunk, várjuk a kérdéseket. Elnök, köszönjük szépen, Koller úr, és biztos vagyok benne, hogy tagjaink feltesznek majd kérdéseket, észrevételeket. Most az Inta nevében Mari Árénának adom meg a szót, aki az előadója ennek a témának. Köszönöm szépen a szót. Jól ismert az INTA számára ez az ügy. A 99-es együttműködési megállapodásunk keretében különböző ajánlások is születtek ezen a téren. Az textiliparral összefüggő jegyzőkönyv, a partnerség és együttműködési megállapodás gyakorlati lépéseit fogalmazza meg, és az INTA tartja a kapcsolatot a civil szervezetekkel, a kormányjal, az ILO-val, és a különböző monitorozási munkacsoport üléseken legutóbb 2016 márciusában megvitattuk a fejleményeket. Az üzbék szakszervezetek képviselő is ott voltak. Ahogy említettem, ezt a jelentést 2014 decemberében fogadtuk még eredetileg el, és az volt a célunk, hogy az üzbeg emberi jogi helyzet javulását elősegítsük, a munkaerőpiaci helyzetet javítsuk, különös tekintettel a gyermekmunka és a kényszermunka beszüntetésére. Tehát egy meglévő partnerségről beszélhetünk az üzbeg kormányjal és az üzbeg szakszervezetekkel. Közösen dolgozunk velük ezeken a területeken, tehát a gyermekmunka ellen és a kényszermunka ellen ami pedig az ILO-nak a tisztességes munkavégzést biztosító országok programját illeti. Üzbegisztán e tekintetben is partner, és kedvező jeleket látunk. Az ILO és az üzbég szakszervezetek együttműködése eredményeként most már az üzbég szakszervezetek megfigyelőként részt vesznek a nemzetközi szakszervezeti munkában és a következő hónapok során döntések, határozatok várhatók ebben a témában. Az aktuális üzbék politikai helyzet is változóban van egyébként. Tehát ebben a szélesebb háttérben kell látni a készülő döntéseinket. Tehát az itt folyó munkában való részvételre is biztatok mindenkit. Tehát tulajdonképpen egy állásfoglalássá bővítenénk az eddig meglévő jegyzőkönyvet, és az a célunk, hogy ezzel is javuljon az együttműködésünk az említett területeken. Köszönöm szépen a különböző észrevételeket, illetve javaslatokat előterjesztőknek a munkát. Elsősorban azt kellett elfogadtatni az üzbék partnerekkel, hogy az ILO megfigyelő tevékenységet végezhessen ott. Ezt három éve most már elfogadták, illetve zajlik ez a tevékenység. Tehát fontos munkát és eredményeket értünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, megadom a szót a frakcióknak. Kedves képviselőtársaim, árnyék jelentéstevőnk sajnos nem tud itt lenni ezen a héten beteg. Megkért egyrészt, hogy üdvözöljem Önöket a nevében, másrészt a problémáink ellenére is támogatásomról biztosítsam a textil jegyzőkönyvet. 2011-ben jeleztük, hogy egyértelmű vá, változásokat várunk Üzbegisztántól, és az elmúlt három évben nagyon sok minden javult Üzbegisztánban. Ez még mind nem elegendő persze. Az ILO előadásából az maradt meg bennem, hogy some forced labor, még valamennyi kényszermunka létezik, illetve significant positive development, jelentős pozitív változás tapasztalható. Még egyszer mondom, nem elegendőek az eredmények, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó irányba halad az, a változás, bátorítani akarjuk Üzbegisztánt, és szeretnénk javítani a hozzáférést a piachoz, ám teljesen világos számunkra, hogyha visszaesés történne, akkor átgondolnánk ezt a támogatást, de szeretnénk az üzbég lakosságot segíteni. És Továbbra is fontos, hogy a nemzetközi szervezetek, mint az ILO vagy az európai szervezetek nyomon kövessék az eseményeket Üzbekisztánban. A jegyzőkönyv azonban éppen segíthet abban, hogy tovább javítsuk a helyzetet Üzbegisztánban. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. David, nem? Úgy látom, hogy a konzervatívoknak nincs megjegyzése, most legalábbis. Úgyhogy Takula úrra, úrnak adom meg a szót. Hyvästä alustuksesta ja, ja tuotta, Köszönöm szépen, köszönöm az ILO előadását. Talán annyit mondhatnék, Üzbegisztán egy új demokrácia, és természetesen támogatni szeretnénk a demokratikus átalakulást. Remélem, hogy az értékek, melyek számunkra fontosak, az emberi jogok, a demokrácia, a szólásszabadság, és a szabadságuk jogát javítani lehetne Üzbegisztánban. És azt is remélem, hogy hiszen ezt látni kell, hogy a kereskedelem területén és a bilaterális kapcsolatok kiterjesztése területén ezen demokratikus jogok fontos szerepet játszanak. Örömmel hallom, hogy pozitív változások tapasztalhatóak, és um, annak is örülök, hogy ez az fiatal demokrácia jó irányba fejlődik. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, épp úgy, mint más ügyekben is, hogy um, a saját értékeinket hangoztatva a kereskedelmi politika területén is úgy dolgozunk, hogy ne kettős normákat alkalmazzunk, és ugyanazokat az értékeket és ugyanazokat a standardokat használjuk minden partnerre vonatkozólag. Pozitív fejlődés rajzolódik ki, éppen ezért fontos, hogy előre haladjunk. Az elmúlt napokban elgondolkoztunk Üzbegisztán helyzetén, és kíváncsi hallanám, hogy a kormányváltás milyen hatásokkal járt. Nem tudom, hogy Izmár Karim még életben van-e, vagy nem egyszerűen meggoogliztam, de nem találtam. Voltak plegykák, hogy ki lehetne az utódja Karimnak. Ezek olyan kérdések. Ez egy olyan fejlemény, amely talán szintén a demokrácia javulásához vezethet. Köszönöm thank you very Köszönöm szépen. A GUE frakciót Helmut Scholznak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Egyúttal köszönet eh, az ILO munkatársának az téma összefoglalásáért, különösen a gyerek munka és a munka tekintetében. Ezek ugye a legfontosabb témák közé tartoznak már 2011 óta. Hangs, hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy a civil társadalom részvétele és az autonóm független ö, szakszervezetek szerepe rendkívül fontos, nélkülözhetetlen, ö, hogy a célokat el tudjuk érni Üzbegisztánban. A gyerekmunka ö, megszüntetése ö, ugye alapvető ö, követelmény, ahhoz, hogy bármiféle együttműködési megállapodás aláírásra kerülhessen, ideértve a textilprotokollt is, ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy hogy működik az ILO Üzbegisztánban, hogyan gyűjtik az információkat, hogyan készítik a jelentést, de más nemzetközi szervezetek, a Human Rights Watch és egyéb szervezetek munkájára is oda kell figyelni. Ideértve minden az országban működő nemzetközi nem kormányzati szervet. Ugye fontos, hogy a munkavállalók jogainak javítása, amiről a beszámoló is szólt, ha jól értettem, tulajdonképpen megvalósult, ezt azonban továbbra is figyelni kell a vertikális integráció eszközével, mind a három pilléren keresztül, a kormányzati szervezeteken keresztül, a szakszervezeteken keresztül, és magukon a dolgozókon, a munkavállalókon keresztül is, hiszen ők elmondták Üzbegisztánban, hogy az egész rendszer ennek a három eh, szereplőnek Eh, az együttműködésén alapul, és ezt tovább kell fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy szükség van az együttműködésre, ugyanakkor a szakszervezetek autonómiáját is támogatni kell, a tiltakozáshoz, a sztrájkhoz, a demonstrációhoz való jogokat is biztosítani kell, ez előfeltétele annak, hogy elérhessék a céljaikat. Nem csak a gyerekmunka megszüntetése terén, hanem minden munkaerőpiaci kizsákmányolás megszüntetése terén, ideértve a kényszermunkát is addig, amíg a kormány jó szándékán múlik mindig, minden egyedül, addig nem lehet elérni a munkerőpiaci visszaesés beszüntetését, az autonómiát. Ugye 2015-ben még milliókat kényszerítettek arra, hogy a gyapott iparban jelentkezenek munkára. Ezt is tudjuk. Másrészt, és ez egy fontos feltétel, biztosítani kell azt, hogy a munkavállalói jogokat lehessen követelni, igényelni, anélkül is, hogy feltétlenül ezekre a meglévő szervezetekre támaszkodnának, azaz ratifikálni kell annak az ILO egyezménynek a szövegét, amely lehetővé teszi az új szakszervezetek létrehozását is. Minden félnek föl kell vállalni a maga felelősségét, és nekünk is kötelezettségünk, hogy benézzünk a kulisszák mögé, különösen figyelembe vegyük azt, hogy e, az üzbék e, szakszervezeteknek milyen szűkös a mozgástere. Például ugye tudjuk, hogy a multinacionális cégeknek elég kicsi ö, e, ö, szerepe van ö, az üzbék gazdaságban, és ö, könnyen üzlemi titoknak minősítik például a fizetések szintjét, és gyakran például tehát a nemzetközi cégek magatartása és az, hogy milyen lehetőségeik vannak az üzbék állampolgároknak a munkahelyek megszerzésére és megtartására elég bonyolult módon függ össze, gyakran vízumot kell szerezniük ahhoz, hogy lakóhelyétől eltérő helyen vállalhassanak munkát. Köszönet Maria Rimanak, amiért iránymutatást adott nekünk ebben a nagyon fontos témakörben. Úgy gondolom, hogy ezeket a joghézagokat, amelyeket megpróbáltam röviden leírni, valahogy le kell győznünk, és a jövőben úgy gondolom, hogy sokkal inkább oda kell figyelnünk nem csak a munkaerőpiaci helyzetre, hanem általában az emberi jogokra is itt Üzbegisztánban. Köszönöm szépen, Helmut. Uh, EFDD with the green. A zöldekre térünk rá, vagy az ENF-re a független képviselők sem akarnak felszólalni, akkor az AFED szakbizottság képviselőjét szólítom az a felt vélemény jelentését tevője Lunacek úr, akit velünk. Hello, good morning. Lunacek asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én is szeretnék először is gratulálni Üzbegisztánnak eh, ahhoz, hogy 2011 óta ilyen előrelépésre került sor. Én nyertem ott a viták idején, és emlékszem, hogy azon aggódtak, eh, pontosabban az Európai Parlament nagyon aggódott akkoriban, most én értem 603 képviselő szavazta meg az állásfoglalást, és csak 8 nem szavazat volt a plenárison. Óriási többséggel támogattuk ezt az anyagot. Nagyon sok előrelépésre került, különösen a gyerekmunka megszüntetése terén. De hogy elhangzott, még lehetnek ilyen esetek. Minden összességében most már nem tekintik társadalmilag elfogadhatónak a gyerekmunkát, jól lehet néhány évvel ezelőtt még az volt. Ez nagy előrelépés. Az ami az, az kényszermunkát illeti, ez, ugyanis font, ez ugyanúgy fontos része volt az akkori jelentésnek. Itt azt az előrelépést lát, előrelépést láttam, és ezt mondja az Iló is, hogy volt előrelépés a kényszermunka terén, ugyanakkor a médiumok arról számolnak be, ugyancsak a nem kormányzati szervezetek, hogy a kormány még mindig listákat készít azokról, akiket ki kell küldeni a japott földekre. És még ha azt is mondják, hogy nem kötelesek menni, úgy gondolom, hogy a társadalmi nyomás mindig nagyon nagy. És a kelet-verganai völgyben, három régióban is még a pedagógusokat is kihajtották a gyapott mezőre a kártevőket összeszedegetni. Tehát van előrelépés, de szeretném az ilo arra kérni, és magunkat is, mint szakbizottságot, hogy azért várjunk addig, amíg meg nem jelenik az ILO és egyéb szervezetek jelentése. Az idei betakarítás esetében ez ugye december lesz, azért megkérdezem az ilo hogy valóban ez -e a helyzet. Úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell vennünk. Tudunk kell, hogy mi történik most, hiszen most kezdődik, mostan folyamatban a betakarítás. Egyetértek, és örülök, hogy nagyon sok előrelépés volt. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez, ez elég lenne, hiszen, hogy emlékeztessem önöket, arra, hogy mit mondtuk a 2011-es jelentésben. Az egyértelműen megfogalmazza, idézem, hogy konkrét reformok kerültek megvalósításra, és jelentős eredményeket hoztak ezek olyan módon, hogy a kényszermunka és a gyerekmunka gyakorlatilag kezd megszűnni. De itt azért még van mit csinálni, úgy gondolom, hogy az én javaslatom leginkább az lenne, és remélem, hogy az INTE szakkoordinátorai is ezzel terveznek, hogy arra kérném önöket, ugye mi az AFED-ben most vitatjuk ezt az ügyet csak, de már egyeztettem egyes kollégákkal, hogy legalább egy hónappal elhalasszuk, Eh, hogy eh, az ILO jelentését és a más szervezetek jelentését eh, figyelembe vehessük arról, hogy az idei betakarítás során mi hogy megy. Úgy gondolom, hogy ez az egy hónap csúszás nem jelenthet problémát, de majd a kollégák reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy nem lenne ezt a jó ötlet sürgetni ezt a hozzájárulási eljárást. Egyetértek ugyanazzal, hogy a parlament különösen olyankor, amikor nem tudjuk, hogy mi van az elnöki pozícióval, nem tudjuk a politikai helyzet, milyen lesz a következő néhány hónapban, és ráadásul 25 éve független az ország, az ugye ez fontos eh, évforduló Üzbegisztán és az üzbek polgárok számára. De úgy gondolom, hogy eh, bizonyos értelemben ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy figyeljük a tényeket, ahogy azok eh, valóban a terepen láthatóak. Visszatérve az ILO-hoz, önök azt mondták, hogy az emberek nagy többsége tulajdonképpen inkább önként mennek betakarítani, mint eh, kényszer alatt. Nos, egy ilyen országban, ahol eleve sok az elnyomás, ott az önök módszertanával hogyan tudják azt ellenőrizni, hogy az emberek nem csak azt mondják, hogy önként dolgoznak, hanem valóban lehet tudni, hogy önként dolgoznak, hiszen egy ilyen rezsimben, mint az üzbék rezsim, elég nehéz eh, eldönteni, hogy az emberek őszintén beszélnek, vagy a központi elvárások alól nem mernek kibújni. Egyedül vannak önök, amikor eh, az álló látogatók eh, beszélnek az emberekkel, vagy ott van a beszélgetés során a kormány képviselője is, hiszen ha igen, akkor máshogy reagálnak az emberek, mint, mint négy szem közt. Zöldként pedig azt mondanám, hogy környezetvédelmi spektrum, aspektusból a parlamentnek a mezőgazdaság sokszínűsítése felé kellene erőt kifejtenie, hiszen a pamut, a gyopotar termelés üzbegész termelés másod is egy óriási monokultúrás termelés, és ez az emberek vízhez való hozzájutását is befolyásolja. És végül azt szeretném még ehhez hozzátenni megjegyzésként, és ezzel be is fejezném, hogy én remélem, hogy eh, meg tudunk állapodni abban, hogy várjuk meg az idei betakarításra vonatkozó eh, eh, bizonyítékokat az ilo és más nemzetközi szervezetektől. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Kukán úrnak adom meg a szót kollégámnak, aki ugyancsak elnök jelentéstevője a néppártnak az AFET szakbizottságban. Kukan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Hagy kezdjem azzal, hogy árvényék jelentéstevő voltam a néppártnak az EU közép stratégiájának felővizsgálata folyamatában és úgy gondolom, hogy a közép országokkal való kapcsolat alapvető fontosságú Európa számára, és úgy gondolom, véleményem szerint sokkal nagyobb figyelmet kellene ebben a házban szentelnünk ezeknek az országoknak. Ennek a régiónak az összes országa különleges, eltér a többiektől, tehát testre szabott megközelítésre van szükség minden egyes ország esetében ebben a térségben. Néhány megjegyzés ezzel a dossziéval kapcsolatban. Először is meggyőződésem, hogy további kapcsolattartásra van szükség eh, Üzbegisztánnal, ez az elővezető út, közben el kell ismernünk természetesen ezt az eredményt, amit eddig elértek. Akár egyetértünk, akár nem abban, hogy eh, ez nagy előrelépés, vagy kis előrelépés, vagy korlátozott előrelépés, az biztos, hogy volt eh, előrelépés. És úgy gondolom, hogy így vagy úgy, ezt el kell ismernünk és bátorítanunk kell az országot, miközben természetesen nagyon szoros figyelemmel kísérjük azt, hogy hogy fejlődnek a dolgok. Tudniuk kell, hogy a, ott szuszogunk a nyakukba. Ami az ILO harmadik monitoring jelentését illeti, 2015 őszéről, úgy gondolom, hogy be kell tartanunk az ígéretünket, és újra meg kell nyitnunk ezt a dossziét. Üzbegisztán nem partnere a WTO-nak, tehát szerződéses állap, megáll, kapcsolatra van szükségünk ezzel az országgal külön, a textilipar terén is. E tekintetben támogatni szeretném, a, hogyha újra élesztenénk a hozzájárulási eljárást, az elmúlt három évben szeretnék mindenkit figyelmeztetni, eh, emlékeztetni. Az volt a stratégia, hogy eh, eh, halogassunk mindent el egy kicsit. Folytatni szeretnénk ezt? Hát én nem hiszem. Hogyha azt mondjuk szeptemberben, hogy egy hónappal halasztuk ezt el. Ulrike, én megértem azokat a gyakorlatias érveket, amelyeket nem felsorolt, de hogyha december eljön, akkor valószínűleg lesz egy új kifogás, várjuk meg az új elnököt, az új kormányt, és csúszunk tovább előre. Én úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb felelősségvállalás mellett vállaljuk fel ezt a döntést. Én nem szeretnék ma a döntést, de azért szeretném, hogy nem halasztanák el, és megtartanák a decemberi döntést. Köszönöm az észrevételeket a képviselőtársak nem kérik a szót, ilyen módon a bizottságnak adom meg a szót, a DG Trade osztályvezetőjének. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy gyors emlékeztető az ügy kereskedelem politikai hátterére. Üzbegisztánban való kapcsolatunkat a 94 óta hatályban lépő szerződésünk szabályozza, de a textil nem ter, terjed, textilre nem terjed ki ez a megállapodás, hiszen 2004-ig volt textil megállapodásunk is. 2004-ben lejárt ez a szerződés, nincsen szerződéses kapcsolatunk a textil tekintetében. A textil jegyzőkönyv célja az volt, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodást hatáját kiterjessze. Célunk az, hogy facilitáljuk, helyzetbe hozzuk, támogassuk a kereskedelmet, és olyan elbánást, kezelést kínáljunk a rászoruló és ezt megérdemlő államoknak, amelyel helyzetbe hozzuk őket jelenleg. A kereskedelmi forgalom ezen a területén meglehetősen korlátozott. Üzbegisztánból alig hozunk be gyapotot. Üzbegisztán a hatodik legnagyobb termelője és ötödik legnagyobb exportőre a gyapotnak, de az EU csak 54 millió euró értékben importál gyapotot Üzbegisztánból, az egész import, gyapot-import érték az EU-ban több mint egy milliárd. Ennyit tehát a gyapot kereskedelem hátteréről, illetve az Üzbegisztánnal való kapcsolat hátteréről. Örömmel látom, hogy létrejött az együttműködés, hogy működik az együttműködés az ILO és Üzbegisztán között. Mi mindenféllel szorosan együttműködtünk, de 2011 óta különösképpen arra koncentrálunk, hogy létrejöhessen ez az újfajta együttműködés. 2013-ban ez megtörtént, és minnyáján örülünk annak, hogy egyre inkább struktúráltá válik, és egyben stabilá válik ez az együttműködés. Olyan együttműködés ez, mely egyre több szereplőre is kiterjed az üzbég oldalom. Ahogyan az ILO képviselője mondtam, egy sor program, a tisztesség és munkaprogram és a, a 2016. januári akcióterv programja terjed ki erre, valamint a minőségi és mennyiségi felmérések, amelyeket az ILO végzett támogatjuk az ilyen együttműködést, és próbáljuk kiterjeszteni a jövőben. A bizottság üdvözli a pozitív fejleményeket, melyeket Üzbegisztánban megtapasztaltunk. Többen említették, a gyermekmunka visszaszorításában tett előrelépéseket, és előrelépést ért el az üzbék fél a kényszermunka tekintetében, az ILO nyomon követi az eseményeket. A felmérés eredményei, melyet az ILO bemutatott, azt mutatják, hogy pozitív irányban alakul a helyzet Üzbegisztánban, de minnyáján egyetértünk vele, hogy még sok mindent kell tenni. Kiegészíti ezt további, egy sor további intézkedés, Egyrészt a figyelemfelhívó kampány, vagy egy feedback, vagy visszacsatornázási mechanizmus felállítása, és az egészségügyi és oktatási szervezetek továbbra is működnek a gyapott megtakarítás ideje alatt, ezt is észrevettük. Melyek a következő lépések, elnök úr? A bizottság részéről örömmel, örömmel látjuk, hogy az Európai Parlament úgy tűnik, hogy felsorakozik a textiljegyzőkönyv mögé, reméljük ezt a folyamatot hamarosan be lehet fejezni, reményeink szerint még 2016-ban. Biztosítani szeretnénk az önök szakbizottságát, hogy a bizottság aktívan vesz részt, működik együtt az üzbék hatóságokkal, kihangsúlyozva, hogy milyen fontosnak tartjuk a gyermek és a kényszermunka megszüntetését, végleges megszüntetését, és szorosan együttműködünk majd az ájelóval, és támogatjuk az ájeló erőfeszítéseit a helyzet nyomon követésében. Különösen a diversifikáció az üzbék gazdaság diversifikációja kapcsán tett észrevételekhez szeretnék hozzászólni. A fejlesztés területén adott támogatásunk kiterjed erre, hogy jobban, hogy az üzbék hatóságok jobban gazdálkodjanak a vízforrásokkal, és alternatív tevékenységeket is kidolgozzanak ezen a területen. Azon dolgozunk tehát, hogy támogassuk az üzbék gazdaság diverzifikációját. Egyéb iránt a gyapott termelés Üzbegisztánban csökkenő tendenciát mutat, és talán ebből is látja az üzbék fél, hogy szükséges jobban diverzifikálni a gazdaságot. Köszönöm. Köszönöm bizottság, köszönöm ezt a tájékoztatást. Kérdezem a külügyi szolgálatot, hogy van-e bármilyen észrevételük. Um, Köszönöm szépen. Csak néhány észrevételt szeretnék tenni, hiszen a legtöbb mindent már elmondták a kollégák. Annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió fontos szerepet játszik abban, játszott abban, hogy ezt a közeledést az ILO és Üzbegisztán között sinreállítsa. A dolog a munka elején ez nem tűnt magától értetődőnek. Az időközben létrejött együttműködés, mely továbbra is fejlődő tendenciát mutat. Nos, tehát ez a fejlődés igazi elismerésre szolgál, elismerést érdemel. És mi nagyon is elismerőek vagyunk az ILO által végzett, elmúlt három-négy évben végzett munka kapcsán. Üzbegisztán azon ország, kevés ország egyike, ahol hatalmas előrelépést értek el az érzékeny kérdésekben, ráadásul rövid idő alatt olyan kérdésekben, mint a kényszermunka meg a gyermekmunka. Ezt az előrelépést ezt el kell ismernünk. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a munka befejeződött, a munkát folytatni kell, a további, az idei munkát is figyelembe véve, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan támogathatjuk az ILO munkáját. Hogyha szükség van rá, jövőre is folytathatjuk ezt majd. Amint a beleegyezési eljárás véget ért, Ezután is nyomon kell követnünk a helyzetet, meg kell akadályoznunk, hogy visszaesés történjen. Ám ha az elmúlt három-négy év folyamatos, kitartó, pozitív trendjét veszük figyelembe, akkor remény, remélhetjük azt, hogy ez a folyamat nem fog megakadni, nem fog megállni. Figyelnünk kell, lehetőségünk van arra, hogy mindent megtegyünk a helyzet nyomon követésében, de összességében úgy gondoljuk, hogy a folyamat foly, folytatódni fog, és gyümölcsözővé válik a 2011-es jelentés, Európai Parlamenti jelentésben foglalt kondicionalitás vagy feltételesség tényére visszatérve, mely azt mondja, hogy Üzbegisztánnak a, mind a gyermek, mind a kényszermunkát ö, ki kell szorítania, Nos, erről azt mondhatjuk, ez a feltétel majd, hogy nem teljesült, a gyermekmunkát majd nem felszámolták, a kényszermunkát még nem számolták fel teljesen, de a felszámolás dinamikája kitapintható, látható. Üzbegisztánnal a fejlesztési együttműködés egy ágazatra koncentrál, a vidékfejlesztésre. Azaz tehát az együttműködésben lehetőségünk nyílik arra, hogy a mezőgazdasági reform és a mezőgazdasági diversifikáció folyamatát támogassuk, támogassuk tehát azt, hogy Üzbegisztán feladja a monokultúrát, a gyapott termelés monokultúráját. Egyéb iránt itt a Világbankkal is együttműködünk, amelyel szorosan együttműködünk Üzbegisztánban. Remélem, hogy ezt a folyamatot viszonylag hamar le lehet zárni. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeket. Teljesen világos, hogy minden kollega észrevételéből és intézmény észrevételéből világosá válik, hogy mind a kényszermunka, mint a gyermekmunka az a két kérdés, amely a legfontosabb. Az ILO képviselőjének adnám most meg a szót, hiszen egy sor kérdést intéztek hozzá. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm az elismerő szavaikat, köszönöm, hogy támogatják a munkánkat, reméljük, hogy folytathatjuk a munkánkat. Először talán néhány általános észrevételt tennék, miután pedig Tapióla úgy kollégámnak adnám meg a szót, aki szakértünk az ügyben, és a munka elejétől kezdve jelen volt Üzbegisztánban. 2013-ban kezdtük el a munkát Üzbegisztánban, a külügyi szolgálat kollégája is hangsúlyozta, hogy három éve zajlik a munka, és hatalmas előrelépéseket értünk el. Hangsúlyozni kell, hogy a gondolkodásmód megváltozott. A hozzáállás előbb az volt, hogy na jó, majd lássuk meg, most pedig már valóban széles körű tripartit együttműködés működik. A cím 87, illetve a tisztességes munkaprogram ratifikációja zajlik. A The trend is our friend, hogyha angolul eh, így fogalmazhatok, tehát jó irányba mutat ez a trend. Ráadásul együttműködésünket egy az új tisztesség tisztességes munka országprogram kontextusába tudjuk beágyazni. És pozitív jelzéseket kapunk partnereinktől. Üzbegisztánban. Jelentésünk legesleg korábban decemberi publikálása várható, illetve decemberbe várható ennek a közététele. Ez még függ az üzbék partnerektől is, nagyon optimista a decemberi időszak, és nagyon kell csipkednünk magunkat, hogyha ezt el akarjuk érni, és Tapióla kollégámnak adnám meg a szót a többi kérdés megválaszolására. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos látni, hogy az egész monitoring vagy nyomonkövetési eljárásban egy új fázist értünk el. Világos és közös képünk van arról, hogy milyen a helyzet az eredeti monitorozás nagy részben arra terjedt ki, hogy megállapítsuk, hogy mi is maga a helyzet, hogyan néz ki a helyzet, eltérő vélemények álltak, fel ezzel kapcsolatban, álltak fenn ezzel kapcsolatban. Mind a mennyiségi, mind a minőségi felmérés eredményeit ismerjük, ez a két felmérés egyébként eh, nem ugyanaz, mint a monitoring eh, művelet. És e három információ alapján láthatjuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy elter- elkerüljük a gyermekmunkát, vagy pedig biztosítsuk, hogy a gyermekmunka eh, nem szivárog vissza kiskapukon. És biztosítani szeretnénk azt is, hogy, kock- hogy csökkentsük a kényszermunka kockázatát. Az egyik kérdésben a Human Rights Watch munkájára is rákérdeztek. Mi szorosan együttműködünk a Human Rights Watch-sal, és úgy gondolom, hogy nincsen más véleményünk, nem más képet alakítottunk ki arról, hogy milyen, hogyan, hogyan is néznek ki a helyzet. Van sok ember, aki önkéntesen vesz részt a gyapot betakarításban. Vannak olyanok, akik e, beadják a derekukat a szociális rájuk nehezkedő társadalmi nyomás e, okán, és persze vannak olyanok, akik valamilyen kényszerítés hatására vesznek részt a betakarításban a monitoringnak, a nyomonkövetésnek, tehát erre a kérdésre kell koncentrálnia. A nyomonkövetésben arra is, arra is figyelünk, hogyan lehet a toborzási gyakorlatokat megváltoztatni, milyen módok, utomódon lehet megváltoztatni ezeket, és hogy milyen kampány üzeneteket, illetve módszereket lehet eh, megfogalmazni és alkalmazni a toborzás módszerének átalakítása érdekében. Ezen a kérdésen is együttműködünk az üzbég szervekkel, és persze szorosan együttműködünk a Világbankkal a monitorozás, a nyomon követés oldalán, akinek a Világbanknak már mint hálás vagyunk a jelentésért. Ez pedig az időzítés kérdését veti még fel, általában október vége az az időpont, amikor egy jelentést kiadunk, vagy novemberben, mind a Világbanknak, mind az ILO szakértői bizottságának. Ez az az időszak, amikor az az idei betakarítás tanulmányait le lehet vonni. Mi szorosan nyomon követjük a folyamatot magát, és a felmérés eredményei is a folyamat részét képezik. A felmérés egy nagy háztartásokra vonatkozó felmérés, amely a 2014 és 2015-ös évek alapjával hasonlítja össze a jelenlegi helyzetet, egy üzbég partnerrel, nem, a, nem egy kormányzati partnerrel, hanem egy üzbég szakértői csoporttal dolgozunk együtt az adatfelvétel és gyűjtés területén, de minden adat begyűjtött adat az ILO kezében, kezébe kerül. A háztartási eh, háztartásokat megcélzó Eh, adatfelvételek nagyon fontos betekintést adnak a helyzetben. Az adatok elemzése során megvizsgáljuk, hogy vannak e olyan kérdések, amelyekre nem kaptunk-e választ, azonban de azt láthatjuk, hogy a válasz adási ráta nagyon magas volt, tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy megfelelő alap arra, hogy levonjuk a következtetéseket, de az adatokat természetesen még rendezni kell, és vélhetőleg jövő évre sikerül ezeket majd összegezni. Uh, okay, thank you very much. Rendben, köszönjük szépen. Minden résztvevőnek köszönjük szépen az együttműködést. Ez egy nagy horderejű téma, és nagyon fontos az együttműködés az ILO, illetve az európai intézmények között. Azt gondolom, hogy zárjuk be, eh, rekesszük be a vitát azzal, hogy az előadónak adom meg utolsóként a szót. Nos, nagyon sok mindennel egyetértek abból, ami elhangzott, főleg tartalmi értelemben. Úgy hallom, hogy a többség, sőt talán egyhangúnak nevezhető ez az álláspont. Mindenki nagyra értékeli, hogy a gyermekmunka és a kényszermunka megszüntetése terén előrelépés történt Üzbegisztánban. Egyes területeken még talán kritizálható a helyzet, de az előre haladás az megkérdőjelezhetetlen. Azt szeretném mondani valóként megfogalmazni ebből, hogy ez nem egy egyszeri lépéssel összefoglalható fejlődési folyamat, hanem Üzbegisztán folyamatos fejlődésére van szükség a gyermek védelem, illetve a munkavállalók védelme terén is. Ugyanilyen fontosnak tűnik számomra, hogy ahogy az imént említettem, egyszerre tudjunk hangot adni a pozitív fejleményeknek, és ugyanakkor megfogalmazni az észrevételeinket a kormány felé az állásfoglalásunk keretében megtehetjük ezt. Tulajdonképpen a textil jegyzőkönyv nem teszi lehetővé, hogy ott megfogalmazzuk az összes gondolatunkat és szempontunkat. Ezt megtehetjük majd az állásfoglalásban. A cél itt már nyíltan, hogy az üzbék hatóságok felé egy politikai nyilatkozatot tegyünk, politikai üzenetet küldjünk. Tehát azt várjuk, hogy folyamatosan tovább dolgozzanak ennek a területnek a fejlesztésén. Elnök úr, ezért fontos az időzítés. Úgy kell üteneznünk, hogy a textil jegyzőkönyv kérdését mielőbb rendezzük. A szakbizottság koordinátoraival egyeztetem majd az állásfoglalásnak a kidolgozását. Előadóként így igyekszem összefogni ezt a folyamatot, és a cél, hogy ebbe az irányba elindulva mindenki elmondhassa a szempontjait. Senki nem állítja, nem is akarja állítani, hogy tökéletes a helyzet Üzbegisztánban, tehát éppen ezért írjuk meg ezt az állásfoglalást, és ebbe az irányba vezet a mai eszmecsere. Elnök, köszönöm szépen. A mai szerepem levezetőként nem az, hogy véleményezzem az ütemezést, a koordinátorok hozzák meg a döntést ezügyben meg, és a cél persze, hogy mielőbb megtörténjen. Lezajoljék ez a folyamat. Mindenkinek köszönöm a részvételt, a szakértőknek, a tagjainknak, és a határidőket tekintve 2016. október 12-e, 13-a a jelentés véglegesítésének a határideje, és a következő koordinátori ülésen döntik el a részleteket ezzel lezárom ennek a napirendi pontnak az eszmecseréjét. És most a 22-es napirendi pontunkra térünk át, ami az EU cselekvési terve a vadon élő állatokkal és növényekkel folytatott illegális kereskedelem visszaszorítása érdekében. Ez a téma az INTA napirendjén hangsúlyosan szerepel, saját kezdeményezésű jelentésünk is van. Emma McClarkin kollégánk viszi ezt a jelentést, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, remélhetőleg árnyékelőadók is. Több dimenziós megközelítés ez a folyamat, igyekszünk visszaszorítani. Az elnök félbeszakítja. Kérem, hogy zaj nélkül hagyják el a termet, hogy meghallgathassuk az előadónkat erről a fontos témáról. Köszönöm és ismét öné a szó, asszony. A vadon élő állatok és növények védelmét célzó intézkedési terv egy nagyon fontos összetevője a törekvéseinknek, hogy az illegális kereskedelmet megakadályozzuk és beszüntessük. És okkal és joggal emeli ki az együttműködés és a kereskedelmi megállapodások eszköztárának a felhasználását ezen a területen. Fontos hangsúlyozni hogy az NV jelentése nem azonos a saját jelentésünkkel, ami idén decemberre ütemezett. Sokkal messzebbre mutató, illetve kereskedelmi és szakértői, technikai szintű hangsúlyokat is megfogalmaz. Tehát a cél az, hogy megakadályozzuk a vadon élő állatokkal és növényekkel folytatott illegális kereskedelmet. Becslések szerint 8-20 milliárd euró per év a forgalma a vadon élő állatokból készült termékeknek, és növényekből készült termékeknek. Ez különösen az elefántokat érinti. Az utóbbi hét évben egy harmadára csökkent az elefánt állomány Afrikában. És ez nagyon negatívan érinti Egyrészt az érintett országoknak a jogállamiságát, másrészt pedig a környezeti állapotait és a destabilizálódás felé mutat. Tehát nem csak környezetvédelem indokolja ennek a témának a felkorolását, hanem a korrupció elleni küzdelem, a szervezett bűnözés felszámolása is. Tehát fontos, hogy odafigyeljünk a cselekvési terv erre irányuló elemeire. Az INTA jelentés kereskedelmi mechanizmusokat fogalmaz meg, és a kereskedelmi politika, valamint a különböző rendelkezések keretében igyekszik elősegíteni a céljaink megvalósulását. Tehát a nemzetközi egyezményeknek például a WTO, az OECD, illetve az ENSZ megfelelő egyezményei jelenthetnek erre eszközt meg kell találnunk azokat a cselekvési pontokat, amelyekkel globális változást tudunk elérni. politikát is előtérbe hoz ez a terület, illetve a fenntartható fejlődés szempontjai is erre mutatnak. Tehát az EU egyezményei a fenntartható fejlődés kapcsán már megfogalmazzák az erre irányuló rendelkezéseket. A cél az, hogy egy kontinensként egységesen reagáljunk a az illegális kereskedelemre és az itt elkövetett bűncselekményekre. Amit az INTA szempontjából szeretnénk hangsúlyozni, az a következő. Optimálisan kell hasznosítanunk a meglévő eszközöket, a korszerű technikát, a vámhatóságokat képzésben kell részesítenünk, segítenünk kell az érintett országok fejlődését a környezetvédelem irányába, hogy vissza tudják az illegális kereskedelmet szorítani. Másodszorban fel kell lépnünk a korrupció ellen, és minden cselekvési terv fontos összetevője kell legyen a korrupció elleni intézkedési csomag. Ez támogatási feltétellé eh, kell, hogy váljon az érintett országokkal való kapcsolatainkban. Az elektronikus kereskedelem, a forgalmazó hálózatok, a szállítók, szállítmányozók és minden kereskedelmi szolgáltatás ilyen alapon kell, hogy végezze a tevékenységét. És végül a WTO kereskedelem könnyítő intézkedései keretében is érvényesíteni kell ezeket a szempontokat. Tehát nem elszigeteltek ezek az EU-s elképzelések, hanem be kell építenünk a világméretű törekvésekbe. Tehát az illegális kereskedelem ellen nagyon sokan igyekeznek fellépni, és nekünk is ebbe a keretbe kell illeszkednünk. Széles értelemben kell felvennünk a harcot az illegális kereskedelmmel szemben. És az év során ennek a konkrét szakpolitikának a részlete is megfogalmazódnak az EU uh, vadon élő állatok és növények illegális kereskedelem elleni fellépése szempontjából ez kiemelt jelentőséggel bír. Úgyhogy uh, Örömmel várom az együttműködést és az észrevételeket. Először a néppárt részéről halljuk az észrevételeket. Köszönöm, elnök úr. Fjellner úr, a néppárti árnyék előadó nevében a következő álláspontot szeretném ismertetni. Jónak tartja általánosságban az előadó munkáját, illetve a bizottsági terveket is. Fontos az illegális kereskedelem ellen fellépni a vadon élő állatokból és növényekből készült eh, termékek vonatkozásában, és az érintettek bevonásával kell elérni a céljainkat, vagyis az illegális kereskedelem felszámolását. Tehát a cél, hogy legális kereskedelem eh, tudja forgalmazni a legális termékeket. Mégpedig a környezeti diverzitás tiszteletben tartásával. Ehhez kiemelten kell kezelnünk a korrupció elleni szempontjainkat a szabadkereskedelmi megállapodásokban, ahogy az előadó is felhívja erre a figyelmet. Be kell látnunk, hogy nagyon fontos bevételi forrás ugyanakkor ez az illegális kereskedelem a fejlődő országoknak. Tehát meg kell oldanunk az anyagi helyzetüket, anélkül, hogy illegális kereskedelmet ösztönöznénk. Köszönöm. David Martin, SND. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlendőnek tartjuk a bizottság intézkedési tervét a vadon élő állatok és növények termékenek illegális kereskedelme ellen. Itt nem csak környezetvédelmi szempontjaink vannak, ezek is nagyon fontosak persze, de Afrikában különösen a környezeti erőforrások kimerülése ellen vesszük fel a harcot. És itt kiemelendők a, az ásványkincsek is. Az utóbbi évtizedben nőtt az illegális kereskedelem. Korábban úgy tűnt, mintha csökkenne, bár lassan a vadon élő állatok termékenek az illegális kereskedelme. Most viszont pont a Guardian ma reggeli cikke felhívja arra a figyelmet, hogy Mozambikban és Zambiában 50%-kal lecsökkent az elefánt állomány, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig szinte megszűntek az elefántok. Kipusztultak az illegális orvadászat miatt. Tehát látni kell, hogy Afrikán túli körben is gondolkodva az ASEAN országokkal kereskedelmi megállapodásokat tárgyalunk le éppen, és e, Afrikán túlmutató szempont, hogy az ASEAN-os megállapodásokba is be kell építeni a környezetvédelmi szempontokat, rendelkezéseket. Sajnos az Európai Unió továbbra is az illegális termékek egyik fő felvevő piaca. Tehát valahogy sikerrel bejutnak ezek a termékek, úgyhogy vám problémát is jelzünk, érzékelünk ezen a téren. Tehát többet kell tennünk az egységes és hatékony vám ellenőrzése érdekében, hogy az illegális áruk ne jussanak be hozzánk. És mindkét hozzászóló felhívta a vto nak a szerepét ebben a környezetvédelmi és kereskedelem könnyítési folyamatban. Tehát arra kell összpontosítanunk, hogy a vto s együttműködés, illetve a CITES a környezetvédelmi együttműködésben tudjuk segíteni a fejlődő országokat. A következő CITES ülés szeptember 24-én Johannesburgban lesz és az egyes mellékletben meg fogjuk tárgyalni az összes afrikai ország elefánt állományának a védelmével összefüggő kérdéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy általános tilalmat akarunk bevezetni az elefántcsont kereskedelemre. Remélem, hogy nem ellenzik egyébként ezeket a törekvéseinket, amennyiben mégis, akkor várjuk az indokolást, de egyébként szeretnénk ezeket a változásokat bevezetni. A francia kormány úgy döntött, hogy a, az orszarvó és elefántcsont kereskedelmet és termékeket betiltja, de nem tudom, hogy mennyiben válik ez európai szintű jogszabályá, hiszen ez egy kizárólagos tagállami hatáskör. Erre akartam rákérdezni. Köszönöm. Takula úr következik a liberális frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon jó akcióterv, és Emmának is nagyon jó, Emma is nagyon jó véleményt készített. Úgy tűnik, hogy szélesebb kontextusban kezdjük megvitatni ezt a kérdést. Persze, a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen mi az Európai Uniós harcolhatunk, felléphetünk, de az, hogy az állatok védelme területén és az állatfajok kihalása területén változás történt, ez azzal is magyarázható, hogy a kereskedelem erkölcsi dimenziójéről is eszmecserét indítottunk. Üdvözlöm azt, hogy egy új akcióterv, illetve nem új, hanem egy működő akciótervet sikerült elfogadni, és látni kell, hogy az illegális kereskedelemmel egy sor további kérdés is összefügg. Például a terrorizmus finanszírozása finanszírozása mögött gyakran az ilyesfajta illegális kereskedelem rejlik. Ezért remélem, hogy az akciótervünk segít abban is, hogy a terrorizmus ellen harcoljunk, mármint a terrorizmus finanszírozása ellen. Azt kívánom, azt remélem, hogy az akciótervel az tagállamok is elkötelezettnek érzik majd magukat, hogy az illegális kereskedelem ellen fellépjenek, és felismerjék, hogy valóban bűncselekményről van szó a jogellenes, jogellenes kereskedelem során. A vélemény, amelyet Emma készített, nagyon kiegyensúlyozott, és biztos vagyok benne, hogy kitűnő jelentés fog így létrejönni, A brit eh, előadók eh, talán most már csak rövid ideig vannak velünk, de meg kell állapítani, kitűnő munkát végeznek. Eh. Köszönöm szépen. Most pedig Minő asszonynak adom meg a szót. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm McLarkin asszonynak az elkészített javaslatot, és nagyrészt egyetértek a benne foglaltakkal. Azzal is egyetértek, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a segélypénzek felhasználását kössük feltételekhez, és vizsgáljuk meg, hogy mire használják, illetve hogyan. A magunk részéről pedig a vámellenőrzés, a korrupció elleni küzdelem erősítése fontos feladat. Ugyanakkor nehezen látom, hogy tisztán kereskedelmi eszközökkel hogyan tudunk fellépni az illegális kereskedelm ellen. Szerintem szélesebb eszköztára van szükség. Elnök, úgy látom más nem kér szót, úgyhogy most a bizottság képviselőjének, Madame Emmanuelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, először is Köszönjük szépen az Intának és a jelentés készítőjének, hogy ilyen kiemelt figyelmet szentelt az illegális um, kereskedelem témájának. A veszélyeztetett fajokból készült termékek illegális kereskedelmének. Ahogy többen is említették, sőt, másfél, illetve tegnap előtt a holland kollégánk egy tonnányi illegális terméket foglaltak le. Korallból készült termékeket többek között. Aztán majomkoponyákat, és ezeknek az értéke egy millió euró. És ez is felhívja a figyelmet arra, hogy európai szinten kell küzdenünk az illegális termékek illegális kereskedelme ellen. Júniusban mm, foglalkoztunk is ezzel a kérdéssel. A tagállamok közötti együttműködés, az Europol, az Eurojust közösen dolgozik annak érdekében, hogy valóban hatékonyan fel tudjuk számolni az illegális kereskedelmet. Tehát egyrészt a nemzetközi együttműködés, másrészt a nemzetközi kereskedelem a két terepe a hatékony fellépésnek. És ezt meg is fogalmazták egyébként a CITES konferenciáján korábban, de hamarosan következik a dél-afrikai konferencia, amelynek szintén a napi rendjén szerepel. 183 ország résztvevői a vto s együttműködés keretében um, tárgyalnak majd az ezzel összefüggő kérdésekről. Ami az elefántcsont kereskedelem, illetve egyéb afrikai elefántból készült termékek kereskedelmét illeti, szeretnék erre is választ adni. Az Unió a CITES alapján egy előterjesztést fog majd megvitatni a szeptember 20-ai tanácsi csúcson. És a parlamentben is néhány napon belül lesz egy külön vita erről a kérdésről, ahol majd kifejtjük az álláspontunkat. Tehát az Unió úgy látja, hogy az elefántcsont termékek kereskedelmi tilalmát fenn kell tartani a jövőben is. Egyes afrikai országok ugyanis azt javasolják, hogy újra engedélyezni kellene, miközben más afrikai országok ezt ellenzik. Tehát mi úgy látjuk, hogy ez semmiképpen nem jó elképzelés, tehát nem szabad megengedni, hogy ismét kereskedjenek elefántból készült termékekkel a CITES 1-es és 2-es mellékletében vannak a vonatkozó rendelkezések, a teljes tilalom az elefántból készült termékek kereskedelmére. Tehát ez egy teljes körű tilalom. Úgyhogy az, hogy ez az ügy az egyes vagy a kettes mellékletben szerepel, vagy egyikből a másikba átkerül, az semmiben nem változtat a teljes tilalmon. Továbbra sem lehet elefántból készült termékekkel kereskedni. Úgyhogy ennyit szerettem volna válaszként mondani az erre vonatkozó kérdése. Aztán többen is foglalkoztak azzal a hozzászólásukban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásoknak szerepük lehet eszközként a szempontjaink megvalósításában. Hát úgy gondoljuk, hogy az unió kereskedelmi súlyát latba vetve a harmadik országokkal folytatott együttműködésben el tudjuk érni a veszélyeztetett állatok illegális kereskedelmének a visszaszorulását. A magánszektorral együtt kell működnünk ennek keretében, tehát például a szállítókkal, szállítmányozókkal is az illegális kereskedelem ellen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és most eh, megadom a szót ismét előadónknak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kollégák a támogatásukat eh, vélemény kapcsán, és remélem, hogy meg tudjuk erősíteni és hozzáadott értéket tudunk biztosítani az Európai Unió eh, vadon élő állatokra, növényekre vonatkozó erőfeszítéseihez. Köszönöm a javaslatot, és ez al, ö, masszív alapot jelent, amire tudunk építeni. Remélem, hogy a javaslataik idővel konkrétabbakká válnak a CITES felé menendő, hogy a következő ö, ö, függelék ö, változat kialakításakor ö, pontosabb információk legyenek. Nyilván fontos ez a pillanat, annak érdekében, hogy az illegális eh, vadon állatok a növényekkel való kereskedelemnek eh, határokat szabjunk. Eh, a Johannesburgi CITES csúcs értekezlet előtt ennek úr hivatkoznék arra is, hogy arra kell emlékeznünk, hogy nagyon fontos, hogy az intézkedési tervvel kapcsolatos megjegyzések, módosítókat ugye hónap délig kell benyújtani, ennek szellemében viszont örömmel tekintek az együttműködés elé. Elnök, köszönöm szépen! Akkor mindent elmondtunk, hónap dél a határidő, a szakbizottsági szavazásra szeptember 26-án kerül sor. Ezzel, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen minden kollégának és jelentéstevének a részvételt ebben a vitában. Most pedig rátérünk a következő napi pontra, a 23-as pontra, ami a koreai szabadkereskedelmi megállapodás témája. Július 1-én ünnepeltük az ötödik évfordulóját annak, hogy az EU dél-korával e, e, aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást. Seinfeld kollégánk a néppárt részéről itt van körünkben, ő érdekelte, értékelte a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását, és most megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A menetrendünk alapján láthatjuk, hogy már öt év eltelt. Ezt említette is elnök úr, és éppen ezért készítjük elő ezt a jelentést, amelyet be szeretnék mutatni. Ma még csak az első eszmecserét folytatjuk le, a jelentést októberben mutatják, majd bemutatjuk be, tehát még elegendő idő van arra, hogy a véleményüket a jelentésről eljuttassák hozzám. Azonban már ma is meg szeretném köszönni az együttműködésüket, az idáigi együttműködésüket. Köszönöm minden parlamenti képviselőnek az együttműködést, és köszönöm persze a titkárság munkatársainak is a segítséget. A részleteket majd októberben fogom bemutatni, amikor majd erről a jelentésről beszélünk, cserélünk eszmét. Ma egy-két általános információt szeretnék megosztani önökkel. Mint tudják, ez az, el, az új generációs megállapodások közül az első. Ez pedig nagyon fontos, hiszen ezek az új generációs megállapodások nagyon fontosak. Korea minden szempontból fontos ország az EU számára, de bennünket elsősorban is a gazdasági és a szociális szempontok érdekelnek ebben a megállapodásban. A koreai köztársaság egy olyan partner ország számunkra, olyan partnerünk, partnerünk, mind a beruházások, befektetések és a kereskedelm a tekintetében. A kereskedelmi megállapodások új generációja pedig éppen Koreával, a koreai megállapodással indul útjára. A tapasztalatok, melyet az, ebből az első megállapodásból levonhatunk, máshol is alkalmazhatóak. Nem tudjuk, hogy a TTIP tárgyalások milyen eredményre jutnak majd. De öt év már eltelt, és ilyen módon levonhatjuk az első mérleget. Ez pedig azt mondja, a megállapodás sikeres, az a megállapodás eredményei jók, vagy nagyon jók, mind az EU számára, mind a koreai köztársaság számára. Ennek kapcsán néhány elemet szeretnék kiemelni. A szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása során végrehajtása következtében 50%-kal nőtt a Koreába irányuló exportunk, az Európai Unióba irányuló export, vagy hát import, ha innen nézzük, azonban csak 5%-kal nőtt, de ugyanakkor volt néhány tényező, amely, amely eh, számadatokat meg is magyarázna. Koreai oldalon is pozitív eh, jelenségekről számolhatunk be. 2015-ben rekordot állítottak be a kereskedelmi mérleg tekintetében. És a koreai köztársaságba irányuló európai beruházások egyre nagyobb léptékűek. Ez a megállapodás ugyanakkor nem csak a kereskedelemre, hanem a szolgáltatásokra, illetve javít az előadó beruházásokra is vonatkoznak. A koreai fél Ugyanakkor a beruházások és befektetések kérdését nyomatékosabban akarja kezelni. Az Európai Unió Kórea számára a harmadik legnagyobb kereskedelmi partner, míg az Európai Unió számára Kórea a nyolcadik legnagyobb kereskedelmi partner. Az aláírás előtt még többen kételjüket hangoztatták az autóipari ágazat kezelése és helyzete kapcsán. E, az európai autóágazat képviselői aggájaiknak adtak hangot, de szerencsére azt mondhatjuk, hogy a félelmek nem váltak be, nem valósultak meg. Mi több, ellentétes tendenciát látunk. Az Európába irányuló autóexport 206%-kal nőtt, Az európai autó Koreába irányuló exportja 206%-kal nőtt, míg a koreai autók Európába irányuló importja pedig 43%-kal nőtt csupán a szolgáltatások volumenje is jelentősen nőtt. Persze mi a saját preferenciáinkat követjük, másfajta szolgáltatásokat kínálunk, mint a koreaiak. Mit mondhatunk hát összességében? Látható, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás hasznos partnereink, ezt ki szeretném hangsúlyozni, mind politikusok, mind, mind a politika képviselői, mind a vállalkozások képviselői is egyetértenek eb- ebbéli helyet, he, helyzet felismerésünkkel. Régebben a múltban 7,5 milliárdos kereskedelmi deficitünk volt Kóreával szemben, most pedig kereskedelmi szuficitünk többletet értünk el, 7,3 milliárd eurót. Régen tehát kereskedelmi mérlegünk mínusz 7,5 milliárd, eurót értem, most meg 7,3 milliárdos többletet érünk el a kereskedelmi mérlegben. Ennek a változásnak több oka van. A szakértők, a politikusok azt mondják, hogy nem kizárólag a szabadkereskedelmi megállapodás vezetett a volumen növeléséhez és a mérleg javulásához. A, az Európai Unióba irányuló importok az elmúlt években gyengébbek, gyengébb mennyiséget értek el, de hogy magyarázzam el, hogy miért volt ez, nehogy téves következtetéseket vonjanak le. Elsősorban ez a rosszabb import teljesítvény az Európai Unióban dúló, tomboló krízissel magyarázható. Mi több, van még egy-két ország, aki mai napig sem keveredett ki a válságból. Ugyanakkor a működő tőke beáramlás ö, is, mint szempont nagyon fontos. az ázsiai országokból jövő árukat gyakran a statisztika nem koreai árunak tartja nyilván. Ez is magyarázza ezt a fajta az, a rosszabb import teljesítmény számadatait. A szabadkereskedelmi megállapodás Nagyon fontos kereskedelmünk, Koreával való kereskedelmünk fejlődése szempontjából, ami a megállapodás végrehajtását illeti. Nos, itt ki kell emelni a különböző gazdasági fórumok és belső tanácsadó csoportok munkáját. Hiszen a tagállamok számára nem csak a kereskedelem volumene eh, szám, számít, hanem a munkavállalói jogok, vagy a szabadságjogok érvényesülése. Érvényesülésének kérdése. A, szere, a szabadkereskedelmi megállapodások mára már nem csak gazdasági jelentőséggel bírnak számunkra, hanem igenis szociális és jogi jelentőségük is van. Figyelembe kell tehát vennünk, hogy milyen helyzetben vannak a munkavállalók és a polgárok általánosságban az országban, amelyel megkötjük szabadkereskedelmi megállapodásunkat. Nos, ezeket az információkat szerettem volna adni, ezzel szerettem volna önöket tájékoztatni. Nem csak pozitív jelenségekről tudtam beszámolni, nincsen egy, nem létezik a minden világok legjobbika, öt évente áttekintjük a helyzetet annak érdekében, hogy ha szükség van rá, akkor ezt javíthassuk is. Mit lehet tenni? És mit akarnak a szerződő felek? Például a közvetlen export záradéka záradékára utalnak az EU termelői. A javított áruk vagy felújított árukra vonatkozó záradék is nagyon fontos, mondják a gazdaság szereplői. Az európai fél a szerzői és szomszédos jogok kérdését a figyelem homlok terébe akarja állítani, épp úgy, mint a növényegészségügyi kérdéseket is. Vannak ezen felül bizonyos agrártermékek, melyek nagyon fontos szerepet játszanak, például a sertéshús Lengyelország számára, vagy más termékek Spanyolország számára. Nincsenek. Léteznek nem vámszerű akadályok, ez akadályozhatja a kereskedelmet, is ez természetesen tematizálandó. A koreai oldal ugyanakkor a beruházás védelem kérdését tartja megoldatlan problémának. Engedjék meg, hogy egy rövid tézist fölállítsak, megfogalmazzak, a koreai félnek igaza van ebben a beruházás védelem kérdésében, hiszen a beruházás védelem kérdését az eredeti megállapodás nem oldotta meg. Jó oka volt ennek. Ugyanis a tárgyalások eleje során az európai tárgyaló fél nem rendelkezett mandátummal, hogy a kérdéshez hozzászóljon. Másrészt viszont Koreának már az Európai Unió egyes országaival léteztek eh, bilaterális beruházásvédelmi megállapodásai, szám szerint 23. Ez persze probléma azon cégek számára, akik sok Európai Uniós tagállamban vannak jelen, hiszen a bilaterális szerződések között különbségek mutatkozhatnak, és ezeket a jogi különbségeket eh, számon kell tartani, és kezelni kell. Másrészt viszont przestrzeganie kwestii eh, mm, zapisywania, a potem realizowania. Eh, Az Európai Unió a beruházás védelem területén eh, egy eh, változás eh, tanuljává válik. Másként kezeljük ma a beruházás védelmet, mint a múltban. A két fél, az európai és a koreai vélhetőleg egy közös megállapodásban, megegyezésben fogja kezelni ezt a kérdést. Összességében tehát azt szeretném mondani, hogy minden gazdasági tényező, és szociális tényező figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy megéri és sikeres az EU-koreai szabadkereskedelmi megállapodás, pozitív tapasztalatokat vonhatunk le, és ez a megállapodás, ez az egyezmény jó példával szolgál más szabadkereskedelmi egyezmények megkötéséhez. Nyomon kell persze követnie a fejleményeket, az eseményeket hogy szükség van-e arra, hogy módosításokat eszközöljünk a jövőben. Egyéb nem csak az európai fél, hanem a gazdaság szereplői Európában, az Európai Uniós tagállamokban és Koreában is támogatólag állnak hozzá a szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Összességében azt mondhatom tehát, hogy pozitívan fogom értékelni ezt a megállapodást. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevőkhöz fordulok, a szocialisták részéről és aztán úrja szó. Ich möchte auch zunächst erstmal Herrn Scheinfeld für den Bericht danken. Köszönöm szépen, először is meg szeretném köszönni ezt a jelentést. Az észrevételeivel sok pontban egyetértek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres megállapodás és valóban sok területen modellértékű is lehet. De ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a dél-koreai politikát nem mindig ilyen pozitívan értékeljük, hiszen koreai szempontból felmerül az a nehézség, hogy a külkereskedelmi deficit teljesen átalakult és szufficitté vált. Ez a koreai szempontból nem tekinthető pozitívnak, és bizony a politika területén sokan bírálják ezt a megállapodást, és követelik a kormánytól, hogy tegyenek valamit. De Seinfeld, Seinfeld kollega észrevételét um, uh, jogosnak tartom, miszerint, hogy uh, ez a megváltozott um, egyensúly azzal is magyarázható, hogy um, még nem láboltunk ki a válságból. Ez tehát a fenntartható növekedési pálya hiánya, hogy még nem álltunk erre a pályára, nem csak belpolitikai és a belső gazdaság szempontjából jelent problémát, hanem a külkereskedelem területén is. Mert úgy gondolom, hogy végezetül ez egy teljesen kiegyensúlyozott kereskedelem kell, hogy legyen a célja az ilyen szabadkereskedelmi megállapodásoknak. Ez pedig most nem így van. Két specifikus pontot szeretnék kiemelni, Seinfeld úr észrevételeivel javarészt egyetértek, de két pontot szeretnék kiemelni. Az beruházás védelem kérdését, és érdekesnek tartom, hogy a koreai oldal motivációja abban rejlik, hogy minden egyes államban külön megállapodást kell kötniük. Ezt akarjuk épp a TTIP-pel elkerülni, tehát hogyha legitim jogokkal, jogszabályok alapján fogalmaznak meg egy döntést, ez ellen ne lehessen keresetet indítani. Az európai fél részéről nem klasszikus ISDS rendszereket akarunk elfogadni, hanem sokkal inkább egy nemzetközi bíráskodási rendszer irányába szeretnék ellépni, ahol a bírás bíróságok teljes függetlensége biztosított, és ahol biztosított az is, hogy az államoktól ne vétessen el a jogszabály alkotás korlátlan joga. Második észrevétel, és ez jelentősége szerint talán még, még fontosabb, meg, megítélésünk szerint Dél-Korea a megállapodáshoz nem tartja magát teljesen, például a munkavállaló jogok érvényesítése és a szakszervezetek szerepvállalása kapcsán szakszervezeti vezetőket meglehetősen fura kérdéses feltételek mellett tartóztattak le és ítéltek szabadságvesztésre, ez a mi véleményünk szerint elfogadhatatlan. Üdvözöljük, hogy Malmström biztos asszony a kérdést fel akarja vetni, tematizálni akarja, én azonban tovább mennék. E kérdés megoldása és a szakszervezeti jogok, alapjogok érvényesítése számunkra alapfeltétele a tovább lépésnek a szabad, a munkavállalói és a szakszervezeti jogok ugyanazon értékkel kell, hogy rendelkezzenek, mint a kereskedelmi kapcsolatokban való előrelépés. Ezt a kérdést tehát nyomon fogjuk követni, a kérdés érvényesülését nyomon követjük majd a megállapodás vizsgálatakor. Összességében ezért úgy gondoljuk, hogy a megállapodás mindkét fél számára előnyös volt, és ez egy jó alapot képez arra, hogy a még fennálló problémákat konstruktív módon oldjuk meg. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Az egyszer részéről Sztaba úr, tessék. Ja, ich stimme dem Berichterstatter zu. Egyetértek az előadóval, a koreai megállapodás siker, mint egyébként minden szabadkereskedelmi megállapodás az. Schuster úrral egyetértek abban, hogy nyomon kell követnünk az emberi jogok érvényesülését Koreában. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szabadkereskedelem font jelentősen hozzájárulhat a cél eléréséhez. Közgazdászként a szabadkereskedelmi többlet kapcsolatban, a külkereskedelmi többlettel kapcsolatban van egy észrevételem. Üdvözlöm, hogy a deficitből szuficitet értünk el, és koreai szempontból is üdvözlendő ez, hiszen míg az egyik fél fogyasztói árukat szállít, ugye az Európai Unió Koreában, és ez azt jelenti, hogy nőtt a jólét Koreában, és látni kell, hogy az Európai Unió többlete min nyugszik, hogy ezek például ipari termékek, akkor ez növelni fogja a koreai gazdaság termelékenységét, és ilyen módon lehet, hogy csak átmeneti szempont, átmeneti kihatás a kereskedelmi egyensúly egyensúlytalansága, hiszen a koreai gazdaság az új berendezésekkel, gépekkel versenyképesebbeké válhat. Ha a koreaiak tehát panaszt tesznek, vagy panaszkodnak, érdemes volna ezt a szempontot megmutatni számukra, hiszen hosszú távon az európaiak számára és Korea számára is mind a jólétet, mind a jobban működő kereskedelmet szolgálja ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Alde Takula úr. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem úgy gondolom, Alexander Lambsdorff kollégám felel ezért a dossziéért, ő ma nincs itt, ezért hát bármit mondhatok a nevében, na azért bármit nem mondhatok, de néhány észrevétele mégiscsak volna. Én magam is részt vettem a koreai utazáson, és valóban azt mondhatjuk, hogy nagyon sikeres megállapodással van dolgunk, de valóban a szakszervezetek kérdése, aggasztó szakszervezetek kapcsán véleménykülönbség van közöttünk. Mi a saját értékeinkre koncentrálunk, és nem akarjuk, nem vagyunk hajlandók az emberi jogi kérdéseket semmilyen módon sem háttérbe szorítani. A megállapodás alapján most többlet jött létre a külkereskedelmi mérlegben, ám voltak olyan szereplők, akik mondjuk az autókereskedelem területén a rendszer hátrányos voltáról beszéltek, de Kórea a saját márkáit, a Kiát és Hyundai-t nyomja természetesen, és gyakran az a benyomásunk, hogy a koreai piacon az, piacon az európai autókat nem azonos módon kezelik nem azonos versenyfeltételek mellett kezelik, mint a koreai hazai gyártmányokat, a Kiát és a Hundajt. Mindettől eltekintve elégedettek lehetünk, talán még egy kérdést fogalmaznék meg, ez pedig a szerzői és szomszédos jogok, vagy angolul az intellectual copyrights kérdése. Ezen a területen még folytatnunk kell a tárgyalásokat, azért, hogy Korea ráháruló kötelezettségeknek megfeleljen az európai művészek, zenészek és minden más szerző jogi terméket előállító szerző érdekeit illeti. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen érdemes felvetni ezt a témát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Helmut Scholznak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani jelentés, jelentéstevőnek. Igazi sikertörténet ez az Európai Par- Unió és a korai közötti szabadkereskedelmi megalapodás, és ezt nagyon gyakran használja a bizottság is a sikeres projektek példájaként legutóbb Demáti úr is emlegette, aki mindig a dél-koreai pozitív példát használja az újabb megállapodások aláírásának egyik érveként. És nyilván sok pozitív adat is van, ugyanakkor az európai autógyártás és hazám Németország esetében a luxus cégek és a félvezető gyártóberendezések, amelyek Japánból kerültek importásra, behozatára. Nos, valószínű itt a bizottságnak át kellene gondolni, hogy a, a látványos helyzeten túl mi is húzódik meg a kulisszák mögött. Lehet, hogy az általános gazdasági és szociális helyzetnek a hosszú távú kifutását is folyamatosan figyelni kellene, és talán a monitoring csoportnak állandónak kellene lennie, nem csak öt éves felülvizsgálatra van szükség. Látnunk kell, hogy mi a megállapodásnak a valós helyzetre gyakorolt hatása. Másrészt hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság azt írta, hogy 11 évi tehát az, hogy ma már kereskedelmi szuficitünk van, az nem csak a megállapodásnak az eredménye, hanem az euró értékcsökkenésének az eredménye is. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a változást nem szabad csak önmagában adó számként nézni, hanem azt is figyelni kell, hogy mit jelent, hiszen a gazdasági fejlődés nem föltétlenül csak a konkrét gazdasági teljesítmények eredménye, hanem az árfolyamok változások is. Tehát egy ilyen megalapodásnak a hatását úgy kell megvizsgálni, hogy figyelembe vegyük közben a következő G20-as konferencia fényében a nemzetközi pénznemek árfolyam változásait és egyéb vonatkozásokat is. A két oldalú és pluritáris multilaterális megállapodások tárgyalási folyamatában is figyelembe kell ezt venni. Végül az euró leértékelése legutóbb véget fog érni, és akkor egy olyan országgal fogunk szembeállni, amely még nem írt alá az összes ILO egyezményt, ugye a nemzetközi munkaügyi szervezet megállapodási egyezményeit. Olyan országról van szó, amely még mindig nem tartja be ezeket az elveket és ugye bizonyos dékorán belüli e, csoportok helyzete ezért kérdéses. Úgyhogy valóban e, tegyük lehetővé a szabadkereskedelmet, a trade for nem csak e, a, a e, kereskedelmi cégek számára, ugye foglalkoztató, társi szakbizottság véleményét ismerjük, ennek az FTA-nek a kapcsán kérnünk kell Koreát, hogy írja alá és ratifikálja az összes alapvető ILO egyezményt, amely, amely számunkra fontos, és ezt folyamatosan nekünk képviselnünk kell annak érdekében, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a továbbiakban is élvényben maradjon. Itt van például ugye a gyerekmunkatilalma, itt van a női munkavállalók jogainak biztosítása, diszkrimináció tilalma a foglalkoztatás terén. Úgy gondolom, hogy ez is hozzá kell, hogy tartozzon ennek az öt éves időszaknak az elemzéséhez, amire ugye az EU kapcsolatok visszatekintenek. Elnök, köszönöm, más felszólalót nem látok. A képviselők részéről akkor visszaadom a szót a bizottságnak. Itt van velünk Duponté úr, öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a jelentéstevőnek. Köszönet az összes rendkívül pozitív eh, megszólalást a parlament különböző képviselői részéről. Ennek úr, hogy említettem, július 1-én ünnepeltük az 5. évfordulóját az a szabadkereskedő megalapodás eh, meg létrejöttének majd a ratifikációs eljárás is lezajlott, úgyhogy nagyon örülök, hogy a jelentéstevő fölidézte, hogy ez az e- megállapodás, szabad kereskedelmi megállapodás dél valóban sikertörténet. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megállapodás az Európai Uniónak, és én is volt ilyen kedves, hogy említette, hogy milyen mértékben nőttek az EU export volumenek, és a kereskedelmi deficitünk hogyan alakult Nem Nemrégében ugye jelentést tettünk nyilvánosságra, amely további statisztikákat is tartalmaz az EU és az dél közötti kereskedelmi volumenek tekintetében a legérzékenyebb ágazatok vonatkozásában is, és ez a weboldalunkon elérhető. Néhány fölvetésben említettek egy-egy, kérd, egy-egy ügyet, amelyekre szeretnék visszatérni. Először is természetesen felmerül a kérdés, hogy ezzel együtt hogy tudjuk tovább fejleszteni a szabadkereskedelmi megállapodást egy módosító csomaggal. Erről már tárgyalunk a koreai oldallal. A legutóbbi kereskedelmi bizottsági, illetve a tavalyi széuli e, eh, csúcs értekezett alkalmával, amikor Malmström eh, biztos és eh, koreai partnere tárgyalt egy módosítási csomagról, figyelembe véve a két fél érzékenységeit és érdekeit. Úgy gondolom, hogy méltányosan fogalmazunk, azt mondjuk, hogy Dél-Korea eddig nagyon pozitívan állt hozzá az összes a módosítási csomaggal kapcsolatos tárgyaláshoz, jó lehet, vannak politikai fenntartásaik, amelyek bizonyos értelemben Eh, ahhoz kapcsolódik, hogy ők úgy látják, hogy az Európai Unió többet nyer a kereskedelmi megállapodása, mint Dél-Korea. Ezt ennek már hangot adtak. Úgy gondolom, hogy a módosítók a módosítók eh, eh, elfogadására csak akkor lehet helyzet, hogyha nyertes-nyertes stratégiát tudunk követni, és mind a két félnek arányos hasznot húz, hajt a megállapodás. A beruházási fejezete kapcsolatban, ugye a Lisszaboni megállapodás előtt ez nem volt benne eh, a mandátumban, ezért nem szerepel az EU délkörei koreai szabadkereskedelmi megállapodásban sem. A koreaiak elmondták nekünk, hogy nincs semmiféle különösebb aggájuk az új EU megközelítése kapcsolatban, már ami a meglévő dolog beruházási megállapodásokat és a beruházás védelmet illeti úgyhogy lehetséges a megállapodás. Az egyetlen kisebb nehézség, amelyet meg kell vitatnunk, az az új bilaterális vitarendezési mechanizmus, a beruházási bíróság rendszere. Akkor rámutattak arra, hogy ez, ez még nem került gyakorlatban kipróbálásra, és nem szeretnének az elsők lenni, akikkel ezt kipróbálja az Európai Unió a DPP-nek ettől eltérő vitelezési rendszere van, amely egyúttal hasonlít arra, ami a meglévő BIT-ban és szabadkereskedelmi megállapodásokban már szerepel. Úgyhogy meg kell még tárgyalni a korai országgyűlésben azt, hogy milyen előnyei vagy hátrányai vannak ennek az újfajta mechanizmusnak. Nyilván az Európai Unió nem fog eltérni attól, amit az új megközelítésben megfogalmazott. A Beruházás Védelmi Bíróság témájában. Egyúttal más vonalkozásokat is megtárgyaltunk, mind a két oldalról van néhány, nem túl sok kérdés. Voltak igazgatói szintű találkozások Szióban, májusban, még nyár előtt. Majd lesz még e hónap végén, szeptember végén Brüsszelben is egy eh, találkozó, hogy megvitassuk a véleményeket. Néhány megjegyzés elhangzott a szabadkereskedelmi megállapodás értékelésével kapcsolatban. Mint önök is tudják, tanulmányt készítünk a szabadkereskedelmi megállapodás ér, értékeléséről. Most írtuk alá az alá, a szerződést egy német tanácsadó céggel, és reméljük, hogy ennek az értékelésnek az eredményei augusztusra jövő augusztusra meg lesznek. Ez ki fog térni ágazatonként a kereskedelmi megállapodás előnyeire, a foglalkoztatásban, társadalmi, gazdasági feltételekben, és nagyon átfogó lesz, és rendszeresen Eh, frissítésre kerül a különböző elemek tekintetében. És hogyha ez jelentés elkészült, akkor ezt nagyon jól átadjuk önöknek is. Ami a foglalkoztatási e, munkajogot eh, illeti, illetve a szakszervezeteket és így tovább. Nos, itt nagy figyelemmel vizsgáljuk a korai munkavállalók helyzetét. A kereskedelmi megállapodás intézményes mechanizmust ö, ö, lesz lehetővé a fenntartható ö, fejlődés ö, és a kereskedelem ö, biztosítás érdekében. A kereskedelemmel és fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos legutóbbi ülés alkalmával újra elmondtunk Koreának, hogy mennyire sürgős az a kérésünk, hogy Korea ratifikálja és hajtsa végre az ILO Nemzetközi Munkahogyi Szervezet összes alapvető fontosságú egyezményét, és hogy adjanak információt arra vonatkozóan, hogy határozott szándékuk ezt meg is tenni. A következő kereskedelmi bizottsági ülés alkalmával, amire novemberre kerül sor, újra beszélni fogunk erről. A koreai hatóságokkal együtt és EU delegációnkkal együtt elindítottunk egy partnerségi programot, ami a 111-es a diszkrimináció tilalmával foglalkozó nemzetközi munkaügyi szervezet egyezményről szól. Máston biztos nagyon is figyel erre a témára, erről biztosítani tudom önöket. Ezen túlmenően a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések, különösen a nyilvános eladásokra vonatkozó jogok. Nos, a korai szerzői jogi törvény nem teljesen felel meg a nemzetközi közövetségeknek, úgy értve, hogy a koreai állam által elvállalt nemzetközi kötelezettségekkel ütközik. Van egy módosításra vonatkozó törvényjavaslat, Eh, amelyet azonban a korai eh, nemzetgyűlés egy maréknyi képviselő eh, hatására ezt a területérzetet megállította, úgymond. Végül tovább folyt a tárgyalása, azonban a megfogalmazás sokkal puhább lett, azaz az, az, az Európai Unió várakozásai nem valósultak meg Hát független ez a folyamat még fut. Nyilván különböző szabályokra van szükség a végrehajtási rendeletekkel együtt. Ezt, ezeket a fejleményeket nagyon szoros figyelemmel követjük. Ez az egész EU, illetve a tagállamok érdekét is szolgálja korábban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm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 felállítottam ezeket a hozzászólások mint egy megerősítették. Jelzem, hogy mindez, amit az Európai Bizottság az imént mondott, ezt említem a jelentéstervezetemben, tehát a szellemi tulajdonjogok kérdését, a munkavállalói jogok kérdéséről beszélek magam is. Én a saját gazdasági háttértudásomat is alkalmaztam, figyelembe vettem, amikor ezt a jelentést elkészítettem, és minden eredmény, amit látunk, a mennyiségi, eredmények például nem csak a közvetlen kereskedelmi kereskedelemből erednek, hiszen mindkét térség, dél és az EU gazdasága sok tényezőnek van kiszolgáltatva. Tehát az egész világ kereskedelem és a világ politika is meghatározza a gazdaságok teljesítményét az ele, ele, elemzések, ugyanakkor azt mutatják, hogy pozitívnak írhatjuk le a e szabadkereskedelmi megállapodások kihatását. Annyit nem tudunk pontosan kvantifikálni, hogy milyen mértékű pozitív kihatással jár ez. Van egy másik tény elemzés is, amely nem csak a gazdasági, hanem a szociális és a civilizatórikus tényezőket is figyelembe veszi. Erről az elemzésről beszélt, ez egy külső elemzésről beszélt az Európai Bizottság. Kíváncsian várjuk. Ami a munkavállalói jogokat és a szakszervezeteket illeti, illetve az ILO előírásait illeti, Nagyon érdekelnek ezek a kérdések engem személyesen is. E kérdés kapcsán már találkozókat folytattam le a koreai szakszervezetek képviselőivel, a koreai civil szervezetek képviselőivel, Beszéltünk koreai politikusokkal és parlamenti képviselőkkel, és utaltunk arra, hogy ezek a kérdések nagyon fontos szerepet fognak játszani számunkra akkor, hogy ezt a megalapodást érték, amikor majd ezt a megalapodást értékeljük, illetve hogyha a megállapodás szövegét esetleg módosítani akarjuk. Ezek a várakozások, amelyekről itt szóltunk, a várakozásokat biztosan pozitív, eh, pozitív módon teljesülnek be. És még egy észrevétel a fenti témával kapcsolatban. Itt a növények, a vadon élő növények és állatokkal való kereskedelem kérdését vitattuk meg korábban. Úgy tűnik ez egy teljesen más téma, de nem egészen, hiszen beszélgettünk tegnap arról, hogy az EU és a más világrégiók közötti kereskedelem, mondjuk az Afrikával való kereskedelem hogyan néz ki. Nos, azért vetem fel ezt a kérdést, mert um, az emberek jóléte, életszínvonala, meghatározza a kereskedelmet az egyes régiókban, és ezzel lehet, azaz a kereskedelemmel lehet a legjobban a nehézségeket, a kereskedelemben felálló nehézségeket legjobban leküzdeni. Nem tudjuk elérni Európán kívül, hogy civilizatórikus civilizációs változás történjen, hanem a kereskedelmi megállapodások eszközével élünk. Úgy gondolom tehát, hogy ezek az eszközök nagyon fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a vitánk végére értünk. A jelentés tervezetet októberben fogjuk majd egyeztetni. Október 12-én, 13-án az INTA ülésén egyelőre ez csak feltételes ütemezés, a részleteket majd később határozzuk meg. Elérkeztünk a 24. napirendi pontunkhoz, az egyebek napirend következik, viszont részemről nincs egyéb felvetni való. Most köszönöm szépen az eddigi munkát, a részvételt a tolmácsoknak és a titkárságnak is köszönöm a támogatást. Ezzel